Szavazunk. A következő napi rendi pont a közös halászati politika szabályának betartása, Thomas képviselőasszony jelentése. A jelentéstevőnek adom meg a szót, négy percben parancsoljon. Merci, Monsieur le Président, Madame la Commissaire. Köszönöm, elnök úr, a szót. Biztos asszony, kedves kollégák, az Európai Parlament holnap állást foglal a javaslatról, hogy a Lisszaboni szerződéshez igazítsuk a halászati politikát. Ez garanciákat biztosít a közös halászati politika szabálynak betartását. Javaslatában az Európai Bizottság a megfelelő kompetenciákat a régi komitológia körébe sorolja, a végrehajtási és felhatalmazáson alapuló aktusokra osztva. De ezen el kell gondolkodnunk. Érdemes ezen elgondolkodnunk, hiszen ha a kritériumok kompetencia alapú megosztása elfogadható a szerződés értelmében, egy szürke területre kerültünk, amit aztán a jogalkotók kell, hogy megoldanak. Gyakorta elfeledkeznek arról, hogy az intézményes hatalom felosztást újra kell definiálni Lisszabon értelmében, ez még most van folyamatban, és ehhez még időre van szükség. A bizottság szinte rendszeresen felhatalmazáson alapuló jogjaktosokat választ, és azt mondják, hogy ez a európai parlamenti ellenőrzés alatt áll. Kedves kollégák, kérem óvatosan járjanak el, ugyanis ma az Európai Parlamentnek sem emberi erőforrásai, nem komoly eljárásai nincsenek, hogy az utólagos ellenőrzést elvégezze. Ugyanígy felhívnánk a figyelmét a bizottságnak arra véleményre, amelyet a parlament jogi szolgáltának készítettünk. A Lisszabonosításnak meg kell felelni a szerződéseknek, de ha ez a 290-es és a 291-es cikkeket érintik, akkor ugyanakkor az alapjogokat is, az alapjogok kartáját, amely melléklete a szerződésnek. Szeretném felhívni erre is a parlament figyelmét, miután ezt az ellenőrzést elvégeztük. Két álláspontot képviseltem. Az első az, hogy egységesen kell végrehajtani a rendeletet, szükség van megfelelő logikus eljárásra egész Európában, de főleg a bizottsági javaslaton, ahol privilegizálják a felhatalmazáson alapító alapuló jogi aktusokat, azért, hogy védjük az összes halászt, teljesen mindegy, hogy hol élnek Európa szerte, nem szabad, hogy igazságtalanság érje őket másodszorban. Védtem a bizottság elképzelését, hogy ne csak visszabonosításról legyen szó, ahhoz, hogy felülvizsgáljuk a közös halászati politikát, hiszen ennek reformja már belső ellenőrzési rendszerek felülvizsgálatát is jelenti. Végül is a kompromisszum lényege az, hogy a bizottságot figyelmeztessük arra, hogy a következő rendeletben az ellenőrzést illetően ezt figyelembe vegye. Ezért nagyon sajnálom, hogy a bizottság ma olyan javaslat talál elénk, amely nem veszi figyelembe ezeket a kéréseinket. A bizottság a közelmúltban eh, egy olyan eh, szöveget eh, terjesztett elénk, ami például a, a visszadobások kirakodásáról szól, de teljesen intelligensen és koherensen nem módosította az ellenőrzési lehetőségeket, pedig ennek figyelembe kellene venni a teljes reformot, és kollégáim, akik gyakran a, a, a helyszínre, és meghallgatták a halászokat. Úgyhogy ma a kirakodásoknál ö, gyakorlatilag nem megfelelő az ellenőrzés, mert nem lehet felaprózni. Egyébként amikor arra kérnek minket, hogy gyorsan hozzunk valamilyen döntést, nem megfelelő eredményre jutunk. Tehát továbbra is a kompromisszum mellett tartom ö, ö, megoldhatónak a helyzetet. Köszönöm. Most Damanaki biztos asszony ilyen szó Thank you, President. Köszönöm. Elnök úr, köszönetet szeretnék mondani az Európai Parlamentnek a támogatásáért, azért, hogy támogatta a bizottsági javaslatot, amely a halászatra vonatkozó szabályozást összhangba hozza a Lisszaboni szerződés. Köszönetet szeretnék mondani Tomás asszonynak, erdéstevőnek erőfeszítéseért, hiszen ez egy nagyon fontos dokumentum. Egy új szabályozásunk van, amely a közös halászati politikát szabályozza. Ahogy ezt Tomás említette, igen, ez az új törvény, ezen év elejétől lépett hatályba. Az elmúlt héten politikai megállapodásra jutottunk az új finanszírozási szabályozásokról, és várom a parlamentet tanácssal történő egyeztetést, annak érdekében, hogy ezt a kompromisszumot mi hamarabb megerősítsük. Erre a keretre a finanszírozás szempontjából is utalok, illetve az erre vonatkozó megállapodásra hangsúlyozni szeretném azt, hogy erre a keretre feltétlenül szükség van hatékony megvalósításhoz, az ellenőrzéshez. Az új rendelkezéseink a halászok, a halászati közösségek számára akkor járnak előnye, hogyha megfelelően valósulnak meg. Ez kulcsfontosságú mandátumon végig, de majd a, az utána a következő biztosra nézve is tovább, egyetértek, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az ellenőrzés megvalósuljon, illetve hogy megvalósítsuk azt, hogy ez a megvalósítás konzisztens módon történjen annak érdekében, hogy az európai vizeken ugyanúgy valósuljon meg ez a rendelkezés. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy a javaslat, amelyről ma szó van, limitált módon tudja a bizottság kompetenciáit a delegált és um, megvalósításon alapuló jogi aktusoknál a szerződéssel összhangban álljanak. Tehát erről van szó, erről szól a vita, arról beszélünk, hogy a delegált jogi aktusok, illetve a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, amelyeket a bizottság megkapott, összhangban álljanak a szerződéssel és a parlamentnek, ebben van beleszólási joga, véleményalkotási joga, ezt pedig tiszteletben szeretnénk tartani. Procedures linked to the Lisbon Treaty, not amendments of substance. A Lisszaboni szerződés kapcsán azt gondolom, hogy ez a megfelelő mód. Stood that there are some uh, requests from members of parliament for, revi for revisiting. Ugyanakkor az egész ellenőrző szabályozást is át kell tekinteni de jelzem, hogy az a rendelet, amely jelenleg hatályban van, csupán 2010-ben lépett hatályba. És és 2011-ben módosították, tehát voltak éppen két éves szabályozási történetre tekinthetünk vissza. Biztosíthatom önöket, hogy a szabályaink működését megfelelő módon fogjuk ellenőrizni több időre van erre szükségünk. A bizottság az Európai Parlamentet és a tanácsot tájékoztatni fogja a halászati ellenőrzési rendelet alkalmazásáról minden öt évben, öt évente tehát, és erről már a rendelet szövegében is olvashatnak, azaz tehát a 2015-ös év első fél évében számíthatnak az első beszámolóra. Erre vállaltunk kötelezettséget, és a bizottság teljesíti ebbéli kötelezettségét. Az omnibus rendelet, amelyet már említettek, egy olyan kérdést vet fel, amelyről itt is vita lesz. E rendelet előkészítését azonnal elkezdjük, amint a parlament az új halászati politikáról szavaz. Korábban nem tudunk önökhöz fordulni, de akkor ezt megtesszük. Tehát az ellenőrző rendelkezésről elmondhatom, hogy a bizottság megvizsgálja majd, hogy hol lesz célra vezető áttekinteni ezt a rendeletet. Itt kell befejeznem mondandómat, hiszen ez egy olyan feladat, amelyel már az utódom fog foglalkozni, és az új parlament eh, fog foglalkozni ezzel a következő év első fél évében. A célom, hogy rövidre fogjam, az a lényeg, hogy ezt a rendeletet eh, végrehajthatóvá tegyem, ezt a végéig megpróbálom megtenni, és eh, a rendelet esetleges áttekintése, revíziójára pedig jövő év első fél évében kerül sor. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig Frága Esztrevez asszony kapja meg a szót. Mi grupo eh, apoya este informe y agradece Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. A frakcióm támogatja ezt a jelentést, és köszönöm szépen a jelentés készítőjének, hogy elfogadta a javaslatainkat. Ez lehetővé tette, hogy a komitológiát is rendezzük. Miközben a bizottság figyelmét fel tudtuk hívni arra, hogy mennyire sürgős, hogy felülvizsgáljuk az ellenőrzési rendeletet nem csak az új halászati politikával összefüggésben, hanem annak a fényében is, hogy ez a terület mint egy a ködben működik, és a félreértelmezett jogszabályokból komoly probléma adódhat. Ahogy elhangzott, az omnibus rendelkezéseknek a hatályba lépése a visszadobás tilalmát is befolyásolja a halászati politikában. Tehát a rendelet szempontjából is fontos, úgyhogy akár önnek, akár a, az utódjának fontos lesz, hogy felülvizsgáljuk ezt a rendeletet. Azután ugyancsak körültekintően kell bánnunk a delegált jogi aktusoknak a területével. nem látnám szívesen a parlament hatáskörének a csorbulását, de ugyanakkor némi körültekintés néha valóban használ. Mennyiben tette eleget az ellenőrzési feladatának a parlament, akkor, amikor a képviselők kis számban, vagy egyáltalán is voltak jelen bizonyos témáknak a vitájánál. A teljes garancia rendszer akár ellenkező hatásra is Ród. Köszönöm szépen, most pedig eh, Ulrike Róduszt kollega kapszót. Elnök úr, biztos, úr, ked, biztos asszony, kedves kollégák, megítélésem szerint a halászati politikában két központi kérdés van. Egyrészt a fenntartható fogási mennyiségek meghatározása, másodszorban az ellenőrzés a fölött, hogy ezen mennyiségeket és a további közös halászati politika szabályokat betartják. A közös halászati poli reformjával az első elemet szabályoztuk a jövőben, nem lehet túlhalászni Európában. Az alap rendelet, a reform alaprengeret pedig az ellenőrzés egyes elveit is lefektette. Például azt, hogy az ellenőrzéseket arányosan, koordinálva és, ha, és hatékonyan kell végrehajtani. A részeket, részleteket nem tudtuk szabályozni, hiszen ezek a ellenőrzési rendeletbe tartoznak. Az aktuális rendelőzi, re, ellenőrzési szerződés, melyet ma a Lisszaboni szerződéshez igazítunk, még viszonylag fiatal. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése előtt a tanács nagyon gyorsan fogadta el ezt a szöveget, vélhetőleg azért, hogy az Európai Parlament ne szólhasson bele. Az eredmény egyéb iránt megítélésem szerint nem rossz, és jelentősen javult a halászati politika Európában. Ugyanakkor a halászati politika reformjával és az ezzel összefüggő visszadobási télalom érvényesülésével újonnan el kell gondolkoznunk az ellenőrzésről. Megítélésem szerint tehát a visszadobási tilalom betartásaért egyszerű szabályokkal kell meghálálni ezt a, a betartást, így kell meghálálni. Például a minimális hosszat meg lehet szüntetni bizonyos esetekben. Ezt csak akkor tehetjük meg, hogyha biztosítjuk, hogy a halászok betartják a tilalmat, máskülönben az eredmény kontraproduktív lesz. Ezért felszólítom a bizottságot, hogy minél hamarabb egy új ellenőrzési rendeletet készítsen elő. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Nielsen kollega a következő felszólaló. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani Izabel Tomásznak és az eh, árnyék előadónak, Carmen Fraga Esteveznek kiváló munkát végeztek a tavaly elfogadott parlamenti döntéssel közelebb kerültünk a fenntartható halászathoz, a fenntartható halálományokhoz. Szükség volt erre annak érdekében, hogy fellépjünk a negatív tendenciák ellen, amelyeket az elmúlt tíz évben tapasztalhattunk, amely a halálomány csökkenéséhez, a biodiverzitás csökkenéséhez, illetve a munkahelyek számának csökkenéséhez vezetett. De a reform igazi fokmérője a végrehajtás. És az ellenőrzésre vonatkozó rendelet éppen ezért olyan fontos, hogy valóban érvényt szerezzünk ezeknek az új szabályoknak. Nem csak a környezetnek, a halálománynak rossz a túlhalászat, illetve a, a szabályok megsértése, Egyszerűen az nem működik, hogy megérje csalni. Mindenkinek be kell tartani a szabályokat, és a szabályokat betartókat mindenképp valahogy jutalmazni kell. Ezért fontos az ellenőrök munkája. Remélhetőleg most már az ellenőrzésre az új szabályrendszer keretében több pénz áll rendelkezésre, amelyhez a tagállamok is könnyebben hozzáférnek, így többet, gyakrabban, alaposabban tudnak az ellenőrök ellenőrizni, az Európai Parlamentnek a tagállamok ranyomást kell gyakorolni annak érdekében, hogy valóban betartsák az elfogadott szabályokat. A gazdasági ágazat, a halászati ágazat fellendüléséhez vezethet ez a halállományok helyreállításához, és remélhetőleg végsősoron a munkahelyek teremtéséhez. Köszönjük szépen, mondja az elnök, és köszönöm a Trojka vizsgálóbizottságban is köszönjük, hogy ilyen komoly és alapos munkát végzett. Romeva y Rueda úr a következő hozzászóló. Tengo poco tiempo, quisiera centrarme eh, a lo Köszönöm szépen. Nem maradt sok időnk, úgyhogy a lényegre fogok szorítkozni az előző ciklusban én voltam az előadója ennek a témának, és tudom, hogy nehéz volt jogi kereteket kialakítani a szabályok betartatása érdekében, pedig erre szükség van, éppen ezt szolgálja a halászati politika, erre kellenek a garanciák. Hogyha némely módosítót elfogadnak, akkor ezzel aláássák az ellenőrzés szolgáló rendelet hatékonyságát. Fogalmazunk világosan. A halászati politika reformja keretében a tisztelt ház elérte, hogy megnőjön az ellenőrzési keret. A parlamentnek világos üzenetet kell küldenie. Ez az igényünk, nem akarunk ellentmondani a korábbi szándékainknak. Köszönöm szépen. Mr. Krobácsek. Krobácsek úr. Köszönöm szépen, biztos úr, illetve elnök úr és biztos asszony. Ez a jelentés adja az új halászati politika ellenőrzésének alapját. Ezt a rendeletet élettel kell megtölteni, alkalmazni kell azért, hogy a Lisszaboni szerződéshez igazítsuk az alaprendeletet. Ehhez bizonyos olyan szabályokat kell befej, bevezetni, amelyek biztosítják, hogy a közös halászati politikát az Európai Unió minden tagállamában ugyanolyan szinten tartják be. Az alkalmazott szabályok ö, egységesítése nélkül a reform mindenképpen bukásra van ítélve. Egy hite, hiteles adatokra van szükség, amelyek különösen tudományos alapokon nyugszanak. Röviden szólni szeretnék a keleti tengeri helyzetről. A halálományokkal komoly problémánk van, különösen a a tőkehallal. A tőkehal állomány nagy veszélyben van, és nem sikerült még a megfelelő forrásokat úgy átcsoportosítani, hogy a tőkehal állomány megerősödhessen. Egy sor problémát meg kell oldanunk, és éppen ezért még egyszer felszólítom hogy biztos asszony, hogy olyan intézkedéseket alkalmazon, amelyek lehetővé teszik, hogy a halállomány ismét életre álljon, életre keljen és megerősödjön. Köszönöm, Ferreira Köszönöm, elnök úr. Általában szólva egyetértünk a az előadóval van azonban egy probléma az ellenőrzési rendszerrel kapcsolatban, ez pedig nem más, mint maguk a szabályok. hiszen a halászati politika központosított elképzelésére épülnek ezek a szabályok, ez a valóságtól távol áll, nem veszi figyelembe a különböző halászati régiók sajátosságait, és egész egyszerűen olyan szabályokat eredményez, amelyek a köszönő viszonyban sincsenek a valós viszonyokkal. Ezeket nem is lehet sokszor végrehajtani, vagy ha végrehajtják ezeket a szabályokat, sokszor visszafelesülnek el. Elsősorban ezzel kell valamit kezdenünk. A halászok kezében nagyobb szerepet kell adni a halászati politika kidolgozásában. Köszönjük, Milánó. Tanto grazie. Köszönöm szépen, elnök úr, és különös köszönettel tartozom a jelentéstevő asszonynak, aki minden fontos szempontot figyelembe vett. Azt szeretném, biztos asszony, hogy az új halászati szezonban a régi hibákat kiküszöböljük, például azt a hibát, hogy a parlamentet nem hallgatták meg. Ezt még egyedül hozta ezt a rendeletet a tanács, nem együtt döntésben, már pedig ezt a rendeletet nem használják, nem alkalmazzák, éppen ezért nagyon sürgető, hogy az áttekintést felgyorsítsuk. Nagyon gyorsan kell haladni, annak érdekében, hogy az ellenőrzési rendeletet minél gyorsabban el tudjuk fogadni, úgy, hogy a parlament is hallathassa a hangját, és persze az egyes tagállamok is hallathassák a hangukat. Úgy gondolom, hogy a politikai megállapodást egész egyszerűen korrumpálták a technikai alszabályokkal, tehát a politikai megállapodás nem érvényesült, és ezért úgy gondolom, hogy a politikai megállapodás céljait érvényesítő új szabályt kell elfogadni. Grácia. És most pedig Sánchez Presedo képviselő kapszót. Elnök úr, gratulálni szeretnék az előadónak, és annyit fűznék ehhez a témához hozzá, hogy nagyon fontos előrelépés a halászati politika keretében. 2009. novemberére vezet vissza ez a témakör a Lisszaboni szerződés hatába lépésére, és a parlament az új hatába léptető, illetve delegált jogi aktusok letéteményeseként azóta kellett, hogy kidolgozza ezeket a rendelkezéseket, és remélhetőleg ez most már a ciklus végéig meg is történik. Ez egy nagyon érdekes kezdeményezés. A jelentés három évente számol be a területnek az állapotáról. Utólagos értékelést, illetve konzultációt is lehetővé tesz ez az érintettek bevonásával. Amikor értékeljük ennek a területnek az alakulását, akkor azt gondolom, hogy jó koncepció az új halászati politika keretében figyelembe venni az új témákat. Köszönöm. Krisztensen képviselő. Köszönöm, elnök úr. Már bőven itt volt az ideje, hogy a technikai szabályokat és az ellenőrzés szabályait a halászati politikában átdolgozzuk, felfrissítsük. A halászokra nem kis terhet rót ez, minden mérnek, megmérnek, ellenőriznek, majd újra ellenőriznek, de nem lesz fenntarthatóbb a halászat, egész egyszerűen a bürokráciát növeljük. A tudomány vívmányait, ha a saját szolgálatunkba állítjuk, akkor sokat segíthetünk az ellenőrzés hatékonyságában. Ugyanakkor a halászati politikának regionálisabbnak kell lennie, nekünk keret szabályokat kell lefektetni, amit aztán a régiók igényeire szabunk. Mi a dolgunk tehát? Egyszerűsített ellenőrzési szabályokat elfogadni, ami tisztességes versenyt garantál a halászati ágazatban. Rátérünk a spontán felszólalások körére, ketten kértek szót. Svicsa asszony Magyarországról kap szót. Köszönöm szépen bármiről is van szó, világos, hogy ezt a rendeletet módosítani kell. Hiszen, hogyha a reformot nem hajtják végre, akkor egy megfelelő igazságügyi ellenőrzésre lesz szükség. Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik azt mondták, hogy ez a szakpolitika még távol van a valóságtól, és nem veszi figyelembe a tagállamok valóságát, beszélek például Horvátországból, hazámról, Horvátországról, hazámról tehát, és úgy gondolom, hogy éppen ezért módosítani kell a halászati politikát, erőfeszítéseket kell tenni. Ennek érdekében kiegészítő alapokat is biztosítunk a halászati politika érvényesítésére, és kár volna, hogyha ezeket nem tudnak felhasználni. De ugyanakkor jelzem aggályomat a tekintetben, hogy a parlament vajon valóban képes-e a közös halászati politika ellenőrzésére, és rendelkezik-e kellő eszközökkel mindehez. Köszönöm szépen, most pedig Pikola úr kapszót. Köszönöm szépen. Egyetértek a bizottság javaslatával, illetve az itt bemutatott módosítókkal. A komitológiai eljárás megváltoztatása szükségesé teszi, hogy az intézmények közötti döntéshozatali eljárást is módosítsuk. Idén éppen a halászati politikát vizsgáltuk át, megvizsgálva azokat az ellenőrzési mechanizmusokat, amelyekkel a közös halászati politika érvényre juttatását lehet ellenőrizni. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság megfelelő eszközökkel rendelkezik, amelyeket megfelelően lehet alkalmazni. Figyelembe kell venni persze a halászok igényeit Európában, és az egyes tagállamok konkrét halászati gyakorlatát is, valóságát. Éppen ezért javaslom, hogy minden három évben ellenőrizzük és tekintsük át a közös halászati politikát. Köszönöm szépen, most pedig a bizottság, illetve maga a biztos asszony záró észrevételeit hallgatjuk meg. Parancsoljon, biztos asszony! Köszönöm szépen a felszólalóknak az elmondottakat, egyértelmű, és megismételném, amit korábban már említettem, hogy az észrevételeket, illetve megállapításokat figyelembe fogjuk venni. Akkor, amikor a rendelet végrehajtását, illetve annak a szabályt kidolgozzuk, hiszen a parlamentnek ebben kiemelt szerepe van, ahogy önök is nagyon jól tudják. Utódom egy jó javaslattal jön majd vissza önökhöz beépítve az észrevételeiket is. Kötelességünk a jelentést a végrehajtás során figyelembe is venni. Két rövid észrevétellel szeretném zárni engedelmével, elnök úr. Először is a rendelt végrehajtása ügyében a bizottság mindent előkészít a tagállamok számára, hogy ők maguk megfelelően végrehajthassák a rendeletet. Ezen dolgozunk most, és ezért is szerepel most a parlament előtt a javaslat, illetve a tanácsban egyeztetés tárgya, és a célunk az, hogy megnőjön az ellenőrzésnek a pénzügyi kerete. A halászati politika megfelelő ellenőrzése jó tudományos adatbázist igényel, egyesek önök közül említették is ezt. Továbbá arra van szükség, hogy a tagállamok a saját technikáikat alkalmazhassák, illetve a saját megközelítésüknek szerezhessenek érvényt a rendelt végrehajtása során. Ezt szolgálja a regionalizáló megközelítés a reformban. Úgyhogy a tengeri medence, illetve vízgyűjtő terület felosztást alkalmazzuk ennek érdekében. Nem mondom, hogy minden tökéletesen fog sikerülni, de azt gondolom, hogy kialakult az átfogó keret, amelyben nagyobb rugalmasságot tudunk a jövőben biztosítani. Aztán a pénzről szólva, a tanács, illetve a parlament természetesen majd meghozza maga döntését a kompromisszummal kapcsolatban. A bizottság, a tanács, illetve a parlament a finanszírozást tekintve kompromisszumra törekszik, és nem akarom megelőlegezni az egyeztetések menetét, illetve a parlament döntését. Azt szeretném pusztán kiemelni, hogy itt az idővel jól kell gazdálkodnunk, hiszen a halászainknak szükségük is van a forrásokra. Tehát annyit tudok ez ügyben mondani, hogy a parlamentet is arra kérem, illetve minden érintettet, hogy minél előbb végezzék el a maguk feladatát, hogy a pénz a halászok, illetve a halászat rendelkezésére állhassunk. Köszönöm szépen az előadónak, illetve az árnyék előadóknak is az értékes munkát. Köszönöm. Köszönöm. Végül nem utolsó sorban pedig Tomasz asszonya a jelentéstevő kapszót parancsoljon. Merci. je voudrais d'abord euh, remercier mes collègues. először is a kollégáknak szeretnék köszönetet mondani Elment a kollégab, de azért megnyugtatom, az ellenőrzési rendeletben semmi sem változott. Egyetlen egy dolog az, hogy hogyan ültessük át ezt a gyakorlatba, végrehajtási rendelettel vagy delegált aktussal. Nos, néha úgy érzik, úgy érezhetik sokan, hogy nem mindenhol ugyanúgy alkalmazzák a szabályokat, nem mindenhol ugyanúgy ellenőrzik a szabályok betartását, ennek szeretnénk elejét venni. A felülvizsgálat tekintetében még mindig nem állunk valami jól. Tud, mire van szükségük a halászoknak? Egyszerű szabályokra, amelyeket koherensek, következetesek, amelyek érthetőek és amelyek megvalósíthatóak és amelyeket nem változtatjuk állandóan, hiszen ha állandóan változnak a szabályok, legutóbb 2013-ban, lehet, hogy felülvizsgáljuk aztán 2015-ben, fennáll a veszélye annak, hogy elkeseredettek lesznek, nem tudják követni ezeket a szabályváltozásokat, és pont akiket segíteni akarunk ezzel, azok látják ennek kárát. Az ellenőrzési rendelet esetében, ahogy azt a biztos asszony is mondta, és köszönöm, remélhetőleg az Európai Parlament megjegyzéseit valóban beépítik majd a végtermékbe. Ezzel a vitát lezártuk. Holnap 12 órakor szavazunk erről a dossziéről. Következő napi rendi port. Közös vita a versenypolitika érvényesítése.